emiatt kerülhetett arra sor, hogy Karim úrat nem vettem észre, és tudom, hogy ő szeretett volna, Kemal úr szeretett volna hozzászólni a jelentéssel kapcsolatban, de őt nem hallottuk. És most pedig a Karim jelentés következik az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Köszönöm szépen. Nos, nagyon sok időt töltök ebben a parlamentben, eh, és próbálom elmagyarázni mindenkinek, hogy nem Karim vagyok, hanem Kamal. Nyilván nagyon sokan összekeverik ezt a két nevet. Minden esetre kollégám sajnos nem tud itt lenni, ezért helyettesítem. Nos, kollégám jelentése a beruházásokról, az ingatlanfejlesztési kérdésekkel, a kereskedelemről szó, közös alternatív állásfoglalásra kerül sor benyújtásra. Eh, jól lehet az eredeti eh, eh, jelentésben számos protekcionista klauzula volt még, volt még. Ehhez az alternatív állásfoglalás hangsúlyozza, hogy India mennyire fontos az Európai Unió számára, és mennyire hasznos a kereskedelem mindkét fél számára. A szerződ, a szerződés megtárgyalására 2007-ben tettük meg az első lépéseket. A jelentés sürgeti azt, hogy komprehenzív, átfogó és kiegyensúlyozott megalapodás megkötésére kerüljön sor mind a szolgáltatásokra, mind a termékekre vonatkozóan, beleértve a szabályozási átláthatóságra vonatkozó előírásokat is, nem megfelelkezve az egészségügyi kérdésekről, a kereskedelem eh, lehetőségeinek bővítéséről, a vámügyekről sem. Nos, India általános eh, vámtarifai jelentős mértékben csökkentek, eh, és a világ átlagához közelítenek. Azonban ennek ellenére India agályait fejezte ki a REACH szabályzat alkalmazásával kapcsolatban. Ezeket a fenntartásokat eh, természetesen meg kell vitatni és le kell eh, rendezni. Nagyon fontos a közszolgáltatások megemlítése is. Azt is el kell azonban ismerni, hogy nagyon gyakran az állam képtelen közszolgáltatásokat nyújtani, ezért el kell ismernünk, hogy a nem állami szereplőknek, a magánszférának is szerepe lehet eh, bizonyos lényeges szolgáltatások nyújtásában a szegények számára például nagyon sokszor nincs elég jövedelme az államnak. A kereskedelem EU és India között meglehetősen kiegyensúlyozatlan, nincs igazán jó kereskedelmi egyensúlyunk. Fontos, hogy az adatvédelmi szabályozás pontosítása hozzájáruljon ahhoz, hogy a kereskedelmi adamok, adatok rendelkezésre eh, álljanak a jövőben ennek vizsgálatára. Eh, szeretném megkérni a bizottságot, hogy a tőke eh, forgalomra vonatkozó korlátozó intézkedések egy részét ne alkalmazza, mert ezzel is segíteni tudjuk a két fél közötti kereskedelmet nagyon fontos, mindannyiunknak tisztában kell lenni azzal, hogy ha túlságosan sok kötelezettséget terhelünk a közegészségügyre, akkor a szegényebb országok polgárai nem tudnak valójában hozzá férni ezekhez. a gyógyszerekhez, hiszen a magáncégek nem érdekeltek, hogy olyan gyógyszereket dolgozzanak ki, fejlesztenek ki, amelyek ezekben az egy országban is elérhetőek. El kell ismernünk azt is, hogy a parlament, az Európai Parlament a környezetvédelmi kérdéseket is fontosnak tartja, de azt is, hogy szükség van Indiában sokkal erősebb munkaegészségügyi és egyéb egészségügyi szabályozásra az ILO szabályozás hatékonyabb betartására is. Azonban el kell ismernünk, hogy nagyon sokszor túl és átesünk a ló másik oldalára, és nem csak a valós célokat írjuk el, hanem egyúttal szükségtelenül megnehezítjük partnereink számára a velünk való kereskedelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Michel úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen rendkívüli érdeklődést mutatott a tárgyalások során az EU és az India közötti szabadkereskedelmi megállapodás keretei között. Szeretnék köszönetet mondani Kamal úrnak a felszólalásáért, és azoknak is, akik részt vettek ennek a dossziénak a kidolgozásában. Az Európai Parlamenttel való vitánk nagyon átfogó volt, és úgy gondolom, hogy az állásfoglalás tervezet lefedi a klasszikus szabadkereskedelmi megalapodások teljes spektrumát valamennyi vonatkozását. Néhány fontos felvetés hangzott el, fontos, hogy az általános összefüggéseket is figyelembe vegyük azonban. A stratégiai kapcsolataink meglehetősen bonyolultak, összetettek Indiával, közös projektjeink futnak, két jelentős projektet említhetnék eh, példaként igen, ambiciózus maga a szabadkereskedelmi megalapodás, és amely mind a két fél számára nyertes helyzetet teremt, hiszen mind a két fél nagyobb gazdasági sikert könyvelhet el, hogyha ez a megalapodás megvalósul a fenntartható fejlesztés keretei között. Fontos vizsgálnunk, hogy a leendő szabadkereskedelmi megalapodás Eh, hogyan hat ki a társadalmi eh, viszonyokra is, eh, a gazdaságiakon túl, és meg kell néznünk, hogy ezzel kapcsolatban mellékrendelkezésre szükség van-e, szükség lehet-e. egy gyorsan a fejleményekről. Június, 2007 júniusában vett, bocsánat, tehát múlt héten került sor új Delhiben egy újabb tárgyalási fordulóra, az indiai választások és az európai parlamenti választások természetesen eh, változtatnak majd a helyzeten. Sok munkát kell elvégeznünk, a vámtarifákról tárgyalnunk kell, de jelentős mértékben léptünk a szolgáltatások terén, és eh, végleges szövegtervezetünk van eh, sok fejezetet tekintve. Természetesen ez még nem készült el publikus formában de a bizottság ebben a munkájában is szoros együttműködésre számít a parlamenttel. Elnök, köszönöm szépen, a szavazásra csütörtökön kerül sor. Elnézést kérem, különösen Bácsadi képviselőtől elnézést kérek, hogy várnia kellett, most azonban meghallgatjuk önt is az élelmiszerárakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani